Jó reggelt, kollégák! Biztos úr, megnyitom az ülést. Csak egy bejelenteni valóm van. Szeretném tájékoztatni a képviselőtársamat, hogy tegnap az etióp hatóságok szabadon bocsátották Gureira ellenzéki aktivistát, akit 2016. decemberében az Addis Ababa reptéren fogták el, miután Brüsszelből utazott haza az Európai Parlament üléséről Addis Abebába. A parlament korábbi állásfoglalásában felhívta a többi hatóságot, hogy szabadon bocsássák dr. Gudinát, ezért üdvözöljük ezt a tegnapi lépést. Ez a ház mindig fellép az emberi jogok mellett, most is ez történt. Most pedig az első napi pontunkról szeretnénk beszélni, Danti úr jelentése a szakmai képesítések szó irányelv végrehajtásáról és a szolgáltatások reformjának szükségességéről. Danti urat a jelent